Jó reggelt kívánok, hihetetlenül pontosan érkezett mindenki, ez nagyon jó dolog. Elmondhatom önöknek, hogy eh, tegnap nagyon nehéz volt a koordinátori ülésünk. Nem a koordinátorok miatt, hanem a témák miatt. Interneten megkapják majd az eredményeket, szó volt a saját kezdeményezési jelentésekről, majd meglátjuk azt, hogy mi történik a végén. Egy dolgot azonban szeretnék előre bocsátani. A Libes szakbizottság saját kezdeményezési jelentést igényelt a bizottsági elnökök értekezletén a média pluralizmus témájában. Tegnap azt mondtuk, hogy ez nem a Libe feladata. Ez pontosan a mi szakbizottságunkra ta- tartozik, mi uh, szeretnénk foglalkozni a a mi felelünk ezért. Nincsen tolmácsolás, vagy működik? Mi, vagy, mi felelünk a, mi, a média pluralizmusért. Tegnap uh, a koordinátorokkal beszéltem, egy kivételével azt mondtuk mindannyian, hogy nekünk kell ezt elvégeznünk ebben a parlamentben. Hogyha megnyeljük ezt a csatát, és én mindent megteszek ezért, akkor ezt a jelentést ebben a szabizottságban fogjuk kezelni. A, sa- a saját kezdeményezési jelentések közül később is elmondom neked majd. Nos, csak szerettem volna elmondani azt, hogy ez a csata előttünk áll, a Libes szakbizottság szeretné ezt magának, ezt a témát megszerezni, már a magyar médiatörvényel is ez volt a helyzet, óvatosnak kell lennünk, nem szabad rájuk hagyni a mi feladatunkat. Hogyha véleményt akarnak formálni, ezt akarnak kiadni, ez rendben is van. Arra hivatkoznak, hogy a 162-es cikk értelmében, az, alap, az karta értelmében illetékesek az EU-ban a média standardjaiért. Hogyha ez benne van a alapkartában, akkor ez akár a mi feladatunk is lehet. Mi is legalább annyira felelünk ezért a témáért, mint ők. Megígérhetem, hogy küzdeni fogok ezért. Mi leszünk az elsők, akik ezt a jelentést majd tárgyalják, és a, ezen kívül a bolonyai témáról is döntöttünk. Az összes többi kérdésről olvashatnak majd a jegyzőkönyvben. Mivel sokaknak el kell menniük még a szavazásra, ezért kezdjük is meg a mi szavazásunkat is. Az első Napi rendi pontunk a mozgásban az ifjúság, Európai Tatás és Képzési Rendszerek kevítását szolgáló keretprogram. Milán bármilyen kérdés, semmi nincs rendben, akkor kezdjük a szavazást. Azt kérném mindenkitől, hogy a biztonság kedvéért készítsék elő a szavazókártyájukat, mert lehet, hogy nehéz helyzettel is szembesülünk. 14 vannak, az EPP-től ketten nem szavazhatnak. Ki ö, nem fog szavazni? Ivo és Matula, rendben. Köszönöm szépen. Ha... Nagyon jó, hogy mindig itt vannak. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartóz, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Szóbeli módosító egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette 13 mellette, ellene, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette, ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 9 mellette, 13-an ellene, elutasítva. 15-ös pont volt ez. Tizenhatos mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Szóbeli, kettes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, a 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodik, elektronikusan szavazunk. Erről a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam, még nem zártam le, most zártam le a szavazást, elutasítva 10-16 arányban, 21 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 25 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es és a 115-ös együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as, 29-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31, 32 két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 13-13 arányban elutasítva, 33 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös, ez csak az angol verziót életi 36-os mellette, ellene 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 37-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezártam. 12-14 arányban elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodék, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodék, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodék, elutasítottuk. 42 mellette, ellene, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezártam. 12-13 elemmel utasítva 46-os, 48-as egyforma mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-es szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodik ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 62-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 63-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 64 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 65 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 70 visszavonták, 66 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67, 68, 69 együtt, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Köszönöm. Six. Six, not three. No, six. It was false here. Yes. Six. Okay, you should tell Oral amendment. Hatos szóbeli módosító mellettem, ellenem elfogadtuk. 74 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a 75 ösre A szavazást lezártam. 17-11 arányban elfogadtuk. A 76 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 77 mellette elutasítva, elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 79 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. 14-14 arányban elutasítva. Ample 2, Ample 2 mellette, ellene, még egyszer, tehát mellette, ellene tartózkodik. Hát ezt ellenőrizzük inkább, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 14-14 arányban. 71 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 82 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 85 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene elektronikusan is megnézzük a szavazást, megnyitom a 86-osról. Lezártam a szavazást. 16-11 arányban ezt elutasítottuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es Szeretett volna valamit mondani? Ezt ellenezzük. E, ezt el... A frakciója ellenzi ezt. Most ezt a frakciónak mondja? Rendben, oké. Okay. Nos, a hetes szóbeli módosító mellettem ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodik elfogadó, 92 két részben első rész mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 93-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 36 az ample mellette, ellene tartózkodik elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, Százas mellette, ellene, még egyszer, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó kis gimnasztikai gyakorlat ez, jót tesz ez a testnek is. 103-as jön mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 104 104 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106, 106 mellette, ellene tartózkodik, el... nem, még egyszer, mellette. Fantasztikus, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 108 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 109 mellette, ellene ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Tizenhét tíz arányban elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es Ample mellette ellenáll. Még egyszer. Tízes es Ample mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es Ample mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as, 134-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 125-ös mellette, ellene tartózkodik, elektronikusan szavazzunk erről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 14-11 arányban elutasítottuk 126-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva 128-as mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 127-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk nyolcas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 136-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-141 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 140-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva második rész mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a második részt ellenőrizzük elektronikusan a szavazást, megnyitom, lezárom. 10-19 arányban elutasítva 142 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 144 mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. 19-8 arányban elfogadva. 145 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 146 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 153 mellette, ellene tar senki, elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 155 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 156 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 158 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 159 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 160 mellette, ellene tartózkodik, ezt elektronikusan is meg kell néznünk, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. 28 arányban. Úgy tűnik, hogy a gimnasztika nem nagyon megy. 161-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 162 mellette. Ez egy törlés. Ezt vagy töröljük, vagy nem. Ez a tartalma ez a tartalma ennek a módosítónak. Erről szavazunk 162 mellette. Ellene elutasítottuk 163 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk 165 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 164 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk 9-es szóbeli módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 29 ebből mellette ellenállt tartózkodik. Elutasítottuk. Ample 1-es mellette ellenáll. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 13 angenommen. 168 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 169 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 170-es négy részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, negyedik rész mellette, ellene ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-14 arányban elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 172-175 mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. mp 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as MP mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtok, 179 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtok, 18 Ample mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 180-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 181-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 182 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 183, 184 az Apple által lepedve 185 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10 szóbeli mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 189 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 191 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 19 Apple mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 192 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 193-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 194 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 195-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 196 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 198-as mellette, ellene tartózkodnék, elfogadtuk, 199 mellette, ellene tartózkodnék, elutasítva a 202 részben, első rész mellette, ellene tartózkodnék, elutasítva második rész mellette, ellene tartózkodnék, elutasítva 201 három részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 202 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17 Apple mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 203 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 204 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 205, ezt már lefedi a 16-os ampl, 206 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 207 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 208 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 209 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 210 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 211 mellette, ellene tart, ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 11-14 arányban. 210 212-es mellette ellene tartózkodik a szavazást. Megnyitom, tessék, szavazzanak. A szavazás lezárom. 15-14 arányban elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 215. Visszavonták, 216 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 217 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 219 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 223 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 224 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 225 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 220 visszavonták, 221 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 222 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nos, akkor most a végső szavazás következik, vagy még nem. A végső szavazás következik, a szavazást megnyitom, lezárom. 27-en szavaztak a ketten tartózkodtak, senki nem szavazott ellene. Gratulálunk Milán Zvernek. Biztos, igen, csak egy szó erejéig. A ö, szavazás kapcsán hadd mondjam el, hogy ö, köszönöm ö, szépen a szöveg megszövegéségében adott Robert és Spetnál külön ö, köszönetet mondok. Milán. Köszönöm szépen. Milán, tízes napi pont következik. Több éves pénzügyi keret. Iván úr nincs itt, ha jól látom. Hát, akkor nem tud semmit sem mondani most. Rátérünk a szavazásra. Gib mir mal Abstimmungsliste. Kann jemand von meinen Leuten eine Abstimmungsliste geben? valamelyik munkatársam, vagy valaki tudna nekem adni egy szavazólistát? Van még egy másik? Merci. Okay, yeah. okay. Wir fangen an. Amendment Egyes módosító, ki támogatja, ki ellenzi. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. Geschlossen. Lezárom. 17-9 arányban. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hetes mellette Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolc mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilenc mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tíz mellette ez okafogyottá vált. tizenegy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es. Két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. 12-17 arányban elutasítva, 14 mellette, ellenállt tartózkodik, elfogadtuk, 15 mellette, ellenállt tartózkodik, elutasítottuk, 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 18 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 19-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 36 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kompromisszum, a 12-es bekezdésnél mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-as mellette, ezt visszavonták, nincs rajta a listán, 50-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 51-es mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom az 51-esről. Szavazást lezárom. 16-13 arányban elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 54 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás kit elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom. 27-2 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk, a távol lévő Ivánnak gratulálunk így is. Most akkor Matéja a listát kérnek. 11-es napirendi pont. Kelly úr szeretne valamit mondani itt a kezdetben semmit. Akkor kezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, hatos mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom a hatosról. Lezárom. 10-19 arányban elutasítva. 14-es mellette ellenállt tartózkodik. Elfogadtuk, hetes mellette ellenállt tartózkodik. Elfogadtuk, nyolcas mellette ellenállt tartózkodik. Elfogadtuk, kilences mellette ellenállt tartózkodik. Elutasítva, tízes mellette ellenállt tartózkodik. Elfogadtuk, tizenegyes mellette, mellette Bernárnak van egy szóval módosítód. Igen, eh, lenne egy, most angolul fogom felolvasni. A ö, személyes adatok átadásáról van ö, szó a munkáltatónak, ö, a szakmai ö, adatokat harmadik ö, személynek nem lehet ö, kiadni anélkül, hogy az érintett beleegyezne. Number 11 is not amendment. No, this is a... a 12-es nem szóbeli, ez a 11-eshez egy módosító szóbeli. Igen, pontosan erről van szó. Ezt szeretné hozzátenni. E, ho, tehát kommunikálva, átadva. Igen, a végső megfogalmazást olvastam föl. Mikrofont bekapcsolni. A 11-es módosítóról szavazunk. Communicating to the employer hozzáadással. Még egyszer olvassam föl. Benne át, most a következő aláhúza, hogy a személyes adatok, amelyeket átadnak a munkáltatónak, és amely a szakmai adatokat a nem adható át harmadik félnek, anélkül, hogy előzetesen beleegyezze az érdekelt. So. Okay, uh, I think we should... Elfogadjuk. Tessék? Elfogadjuk. A 11-es módosítás az új formában kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Szerencséje volt, hogy így megváltoztattam, ebben ellenezték ezt. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 15 visszavonták, 16 mellette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 Nagyja Hírs szóbeli módosítója támogatja ezt. Ki, ki van mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a végső szavazás következik elektronikusan, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 29-0 arányban elfogadtuk. Hát gratulálunk Kelly úrnak. Jó lenne, hogyha minden intézkedés ilyen jól menne. Szeretett volna valamit mondani? Semmit. Rendben. Csak, csak szeretném mindenkinek megköszönni a támogatást. Köszönöm szépen. Nagyon jól működött a rendszer ma is. Köszönöm. Rátérünk a 12-es napirányi pontra, amelyet töröltünk. Vasziliu asszony nem tudott ma eljönni. A sajnálatos halálását történt a családjában, ezért nem tudott eljönni és ezért a 13-as napirendi pont fog következni. Hogyha a munkatársak egy kicsit csendben maradnának, az jó lenne. Szörnyű, szörnyű ez. Pilau. Papa Nikolau úr. Tehát a sport európai dimenziói. Mindannyian tudják, hogy Végre elértük azt, amit eh, már az első jelentésemmel, az első sportról szóló jelentéssel is szerettük volna, most már ez benne van a szerződésben is, tehát most már foglalkoznunk kell ezzel a témával. Van itt egy közlemény az Európai Bizottság részéről, és Santiago Fisas eh, kollégánk az, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, és meg is adjuk neki a szót azért, hogy az első benyomásait elmondja erről. Tessék a néha szó. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is. Először is szeretnék gratulálni Vasziliu biztos a kiváló munkáira, amelyet végzett. A, ö, sport európai dimenziójával kapcsolatos közlemény bizonyítja ezt a kiváló munkát. Ez a 2007-es fehér könyvből nőtte ki magát, és figyelembe veszi azokat az új kompetenciákat, amelyeket az 55-ös, 165-ös cikk a Lisszaboni szerződésben tartalmaz, és mely kompetenciák megilletik az Európai Parlamentet. Az a megtiszteltetésért, hogy én vagyok az előadó a jelentésben követem ezeket a fő vonalakat, próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy a sport európai dimenziókat öltsön. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy vannak más szakbizottságok, amelyeket érdekel, érint ez a jelentés, ugyanis több közös terület is van. Ez a szakbizottság valamint az EPP március 30-án egy meghallgatás szervezett, és új gondolatok jöttek ki a vita során. Köszönetet szeretnék mondani ezen alkalommal is a szociális kollégáknak, hogy részt vettek a frakció által szervezett meghallgatáson. Szeretnék aláhúzni a szubszidiaritás elvét. Erre a közlemény kifejezetten utal is elismerjük a tagállamok kompetenciáját a sport területén. Nem szabad megfelelkezni róla, hogy a sport specifikus, ezt a 165. cikk alá is írja. Az Európai Uniónak célja a sport specifikus vonásainak kidomborítása. Szociális nevelő szerepe is van, illetve önkéntességen kell alapuljon. Ez teszi a sportot egy különleges tevékenységé. A bizottság a sport struktúráját figyelembe tiszteletben tartja a sport szervezetek keretén belül. A doping, az erőszak és a fajgyűlölet ellen éppen a sport kapcsán kell fellépni a fehér könyv megerősítette, hogy egyes területeken a közösségi fellépés jelentős hozzáadott értéket képviselhet. A bizottság közleménye három fejezetet tartalmaz. A jelentésben szeretném átvenni ezt a szerkezetet, és még egy fejezetet hozzátennék, európai identitás címmel. Majd részletesen fogom mondani, hogy ez mit jelent. Tehát az első a sport társadalmi szerepe, mit jelent a társadalom számára a sport. Azután a gazdasági dimenziója a sportnak, hogy járul hozzá a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Harmadik a sport szervezete. Minden magán és közszereplő, laikus és sportoló megfelelő szereppel bír ebben. A fejezetén fejezetenkénti elemzést a társadalmi szerepel Először is az önkéntesség. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az önkéntesség mennyire fontos az európai sportban. Több ezer polgár önkéntesen vesz részt a sportban, és ez teszi lehetővé, hogy Európában nagy sporteseményeket szervezzenek. Ez mindenki számára nyitottságot jelent etnikai származástól, nemtől, kortól függetlenül egyesek egyszerűen csak ö, nagy lelökűségből vesznek ebben ö, részt. A doping ö, mindenki számára nagy kihívás, minden szereplő ö, számára. A doping anyag igazi csapás a sport és általában a társadalom számára. Ez érvényes a profi sportra és az amatőr sportra egyaránt. Az, aki ezt a dopingot követi, komoly veszélynek teszik ki magát. Nem kap elég információt arról, hogy milyen kockázatokat jelent a dopinganyag, ezért vállalja a Lisszaboni Szerződés 83 per 1-es cikke lehetővé teszi, hogy üldözzük az ezért felelősöket. A sportolók magánéletét tiszteletben kell tartani, de ez nem befolyásolja a tevékenységet. Pozitív hatása van a sportnak az iskolákban. Megerősíti a toleranciát, az altruizmust, a nagy lelkiséget különböző csoportokba tartozók részéről. Ezeket az értékeket már az iskola legelején tanítják. Alá kell húzni ezen érték jelenlétét a sportban, mert így lehet az alkoholizmust és más negatív jelenségeket elkerülni. Most rátérnék a képzésre, mint ahogy ö, hallottuk, március 30-án a meghallgatás során a ö, sportolók kettős pályafutása sok országban jellemző. Ezt meg kellene erősíteni különböző intézkedésekkel. A sportolók előbb-utóbb befejezik pályafutásokat, ezért pályafutások során minőségi képzésben kell részesüljenek, hogy utána a munkaerőpiacra be tudjanak lépni. A tutor tanár fogalmát vezették be, ez azt jelenti, hogy a sporteredményekre nem hat ki negatívan a tanulás. Az egyetemek is készültek már olyan tantervel, amelyeket aktív sportolókra méreteztek. További erőfeszítésekre van szükség, hogy a bolonyai programot hozzáigazítsuk ehhez a valósághoz, illetve a sportnaptárakat is. Ami az erőszakot illeti a sportban, sajnos a rasszizmus, a fajgyűlölet, az idegengyűlölet, a homofóbia többé-kevésbé jelen van az európai sportban. Ezért meg kell erősíteni azok az intézkedéseket, amelyek már léteznek, és újak is szükségesek azért, hogy ezeket a negatív vonásokat ki tudjuk szűrni a sportból. Ezzel külön kell foglalkozni. Alá kell húzni, milyen fontos a harc ezek ellen most pedig szeretném kiemelni, milyen pozitívumot hoz a közegéz, közegészségügy számára a sport. Ez alapvető érték. A gyerekbetegség, a kevés mozgás ellen ez a legjobb védelem. A sport jólétet hoz. A sport gyakorlása nagy előnyt jelent az aktív lakosság számára, úgy, mint a nyugdíjasok számára. Ezért elő kell segíteni a fizikai és szellemi erőfeszítés szükségességét az idősek számára. Ez megtakarításhoz is vezethet. Mindezzel azt akarok kifejezni, hogy a harmadik kor képviselői számára is fontosan legfontosabb a sport. A sport, a kisebbségek, a veszélyeztetettek, marginalizáltak, társadalomba való beillesztésének eszköze. A sport női dimenzióját is el kell ismerni. Gondolok itt nem csak a sport gyakorlására, hanem a vezetői szerepekre is támogassuk a bizottságot abban, hogy ösztönözze a női sportot a szubszidiaritás elvének betartása mellett szeretném aláhúzni, milyen fontosak a sportszövetségek, a handicappel élők számára. A külön felszerelések költségesek a sportnak fontos gazdasági szerepe van. Ezzel együtt a legtöbb sporttevékenység ö, nem ö, non-profit módon ö, valósul meg. A pénzügyi szolidaritást meg kell erősíteni a ö, profi és amatőr sport között. Ami pedig a szellemi tulajdonjogot ö, ism, illeti. Azt el kell ismerni, és akkor a sport rendezvények szervezői kártérítésben, díjazásban részesülhetnek, hogyha jogaikat figyelmen kívül hagyták. Gondolok itt az audiovizuális sugárzásra. Így el lehetne kerülni szabásértéseket. Ami az audiovizuális sugárzás jogait illeti, fontos, hogy legyen egy szolidaritási aspektus ebben. Arra szeretném húzni, hogy a gazdaságra milyen pozitív hatással van a sport. Különböző területeken is a gazdaságban. Ezek után azt szeretném elmondani, hogy a strukturális alapokból is jó lenne, hogyha fel lehetne használni eszközöket a sport támogatására. A jó kormányzás sine qua non feltétel a sportban, és csak így működhetnek a sportszervezetek. Az autonómia, az átláthatóság, a felelősség és minden résztvevő méltányos, arányos képviselete kell legyen a jellemző. Egyes eszközöket, intézkedéseket már felhasználtak a jó kormányzás érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy a sport előrelépjen. A szabad mozgást is tiszteletben kell tartani. A sport nagyon specifikus. Támogatni kell a nemzeti struktúrákat, nemzeti szervezeteket, amelyeket európai szinten elismernek. Ami pedig a sportolókat illeti, a sportolók átigazolását, arra kell vigyázni, hogy itt ne lehessen csalás, illetve a pénzt ne rosszul használják fel azok a klubok, amelyek az átigazolásban részt vesznek, több mint 30 adatot kell megadjanak ahhoz, hogy a rendszer az illető átigazolást engedélyezze. A FIFA eljárásáról van itt szó a FIFA kritériumát figyelembe kell venni. 3%-ba akarja korlátozni az átigazolásnak a megbízási díját, ami a fiatalkorúak védelmét illeti. Intézkedések szükségesek, hogy más kontinensekről Európában megfelelő körülmények között lennek a sportolók. Nem szabad, hogy a gyerekeket más szillal használják föl. A minimál kort fel kell emelni 16-ról 18 évre szerintem. Így egy olyan klub, amely külföldi sportolókat alkalmaz, be kell bizonyítsa, hogy hány éves az illető, és kell gondoskodjék róla. Azt hiszem, meg kell vizsgálni, hogy milyen a fiatalkorúak, milyenek a fiatalkorúak edzési körülményei milyen, a lányok milyen körülmények között sportolnak. A 165. cikk a Lisszaboni szerződésben kimondja a Lisszaboni szerződés, hogy a sport támogatandó. Hozzá kéne tenni egy fejezetet. Az jelentéshez, amely az európai identitásról szól a sportban. Szeretném Szeretnék, hogyha egységes verseny lenne, ahol az Európai Uniót egy csapat képviselni, és európai himnuszt játszanának. Ez egy egészen kivételes verseny lenne minden európai polgár részesülhessen a ö, sportból. Ö, hozunk létre egy európai sportnapot, legyenek előadások, ö, így lehetne a sportot mindenkivel megszeretetni minden ország természetesen specifikus eseményeket is szervezhetne. Utána pedig szeretném aláhúzni, milyen fontos az európai sport főváros fogalmának kiterjesztése. Egy európai fesztivál szükséges a belföldi, otthoni sporttal kapcsolatban. Ugyanis ez része az európai örökségnek. Az UNESCO is elismeri az autochton sport fogalmát. Két évente lehetne egy európai fesztivált szervezni, amelynek téma az autochton sport lenne, az őshonos sport lenne. Egy sport Erasmus is lehetne, ezt a fiatal sportolóknak, fiatal edzőknek szerveznék meg, külföldiekkel együtt lehetne edzeni. Meg kellene könnyíteni a sportolók cseréjét, a nyelvek tanulását, más kultúrák felfedezését, és más edzési módszerek megismerését lehetővé tenni, hogy a nemzeti és nemzetközi szinten sportoló csere legyen. Szeretném javasolni azoknak a szövetségeknek, amelyek nemzetközi versenyeken vesznek részt, hogy ne csak a nemzeti szimbólum, hanem az európai szimbólum is ö, szerepeljem. az európai sornak így tudnánk új lendületet adni. Köszönöm. Das war sehr Nagyon összefoglaló, nagyon átfogó volt ez a, az előadó. A sport nagyon sok megközelítést igényel, és Santiago igazából szinte mindent megemlített. Néhányan szót kértek, de szeretném elmondani azt, hogy a hétvégén volt egy nagy sportrendezvény, egy nagy tartományban, és szerintem emlékezni kell a trénerek kérdésére és A trénerek az edzők képzése nagyon nagy felelősség. Ők nagy felelősséggel tartoznak a fiatalok irányába, és sokat tehetnek a sportkarrierért, akkor, hogyha erre valóban fel vannak készítve. Elmondták nekem az egyik főiskolán Németországban, Kölnben van egy nagy sportfőiskola, és azt mondták, hogy ebben a fős, ebben a, ezen a sportfőiskán nem lehet egy bachelor képzést csinálni ebben a tekintetben. A bolonyai folyamatban az a gond, hogy a bachelor képzéssel nem tudnak mit kezdeni a gazdaság területén. Mindenki csináljon egy master képzést. Lehet, hogy szükség lenne arra, hogy legyen egy bachelor szintű trénerképzés a főiskolán, nem muszáj ennek masternek lennie, tehát el kell ismerni ezt a képzést, és foglalkoznunk kell azzal, hogy ez valóban megvalósuljon. Úgy gondolom, hogy a trénerek, akik fiatalokkal bánnak, szerintem nagyon fontos, hogy a nagyon jó megalapozott képzést kapjanak. Akinek már van egy bachelor diplomája, akkor van már a kezében valami, amivel később, hogyha már nem akar edző lenni, akkor egy másik területen is érvényesülni tud. Ennyit szerettem volna kiegészíteni a rendkívül sok javaslathoz, amit tettél. Belet, nagy rajongó barátunk következik. Dankeschön, voorzitter. Uh, graag iets szeretnék valamit hollandul mondani, és ez nagyon rövid lesz. Santiago semmit nem mondott, amivel ne értenék egyet. Egyértelmű, hogy a jelentés készítő nagyon magas tette a mércét, és ezt az ambíciót csak támogatni tudjuk. Mindennyian tudjuk, hogy minél magasabbak az elvárások ezen jelentéssel kapcsolatban, és ez gyakran ütközik a e, kompetenciáinkkal, de úgy gondolom, hogy a jelentéskészítő ambícióját teljes mértékben támogatnunk kell, hiszen nagyon ambiciózus az ő megközelítése. Két pontot szeretnék kiemelni. Először is a szolidaritást, másrésztről pedig néhány fenyegetést is szeretnék megemlíteni, amit a sportot fenyegeti. Először is a szolidaritást. Ez nem új dolog, de nem lehet eléggé hangsúlyozni ezt ebben a jelentésben, hogy a felelős sportszervezetek európai szinten, nemzeti szinten azon kell, hogy legyenek, hogy erősítsék a szolidaritást. Santiago, beszéltél a, a tévéjogok eladásának kérdésére. Nagyon fontos az, hogy az UEFA és a nemzeti szervezetek nem csak a futball területén, hanem máshol is sokkal szolidárisabban osszák el a tévéből származó bevételeket. A klubok irányába arra kell ösztönözni őket, hogy még többet fektessenek be a fiatalokba. Ebben az irányban már történtek lépések, de szükség van irányító testületekre, akik a saját fiataljaikba befektetnek. Ezen a területen teljes mértékben egyetértek azzal, hogy zéró toleranciát kell követelnünk akkor, amikor a kiskorú játékosokkal való kereskedésről van szó, ez elfogadhatatlan. Nemrégiben voltak jelentések például a Hollandiában látható helyzetről, tehát 14-15 éves fiatal focistákat vettek emögött különböző ügynökök vannak, megpróbálják ezeket az első ligába küldeni ezeket a fiatalokat. A transfer matching system, amit alkalmaznak a FIFA-nál, szerintem egy jó rendszer, de ez kötődik a játékosok ügynökeinek szabályzatához. A FIFA egy új javaslatot szeretne tenni, hogy az ügynökök szabályzatát megreformálja, hogy ne licenc, licencekkel dolgozzanak, hanem mindenki, aki szeretne ilyen közvetítő, ilyen ügynök akar lenni, az megkapja az engedélyt akkor, hogyha teljes mértékben átláthatóan jár el. Tehát átlátható az, hogy milyen fajta pénzek cserélnek gazdát a különböző klubok között, illetve az ügynökök között egy plafont is szeretnének létrehozni, egy felső határt, abban a tekintetben mennyi pénzt kaphatnak az ünnökök. 2012 nyaráig még van időnk, de szerintem mindenképpen ezt kell ösztönöznünk. Még egy pont, elnök asszony, és már majdnem befejeztem. A sportot fenyegeti a dopping is, azt is említették a szankciós eljárások az Európai Unióban most már jó lenne, hogyha egységessé válnának, és az Európai Unió jó lenne, hogyha a VATA tagja lenne, és még egy, a match fixing, eh, Voorzitter Platini heeft bij zijn... A bunda tekintetében két héttel eh, ezelőtt eh, kaptunk egy kérést, hogy az igazságügyi minisztereket az igazságügyi tanácsot fel kell arra kérnünk, hogy minden tagállam jelen, jelöljön ki egy ügyészt, aki foglalkozik a bundák ügyével, nem csak a foci területén, hanem máshol is. Szerintem ez egy nagyon fontos követelés, és ezt mindenképpen támogatni kell, és beletne venni a jelentésbe is. Köszönöm szépen. Kivételesen Boris úrnak adom meg a szót azért, mert gyorsan el kell menni egy fontos szavazásra. Majd tessék, Boris úr! Tak, tak, dziękuję bardzo. Mam głosowania równoległe na Komisji Prawnej, więc chciałem podziękować. Köszönöm szépen. Ugyanis a júli szakbizottságban egy szavazáson kell részt vennem, ezért kértem hogy szólhassak. Ami a jelentés illeti köszönetet mondanék a jelentést tevő kollégának, valóban egy olyan tervezetről van szó, amely eh, szembesül és kezeli az összes kihívást, amely a sportot érinti. Most legyen itt európai bajnokságról szó, vagy másokról. Ami az európai bajnokságokat illeti, azt mondanám, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy európai szimbólumok jelennek, jelenjenek meg sokkal hangsúlyosabban, mint ez idáig. Emlékszem olyan sporteseményekre, futball területén, kézilabda területén, ahol nem voltak láthatóak az európai szimbólumok. Márpedig ez a dimenzió jelenleg hiányzik, éppen ezért ki kell, hogy emeljük, mennyire szükséges ezt érvényesíteni, és összhangban mindezt az alapszerződéssel természetesen. Ami pedig a fiatal sportolóknak a képzését illeti, azt mondom, hogy a szakmaiságot sokkal messze menőben kellene biztosítani. Jól tudjuk, hogy nagyon sok olyan sport ág létezik, amely mozgosítja az Európán kívüli sportolókat. Éppen ezért azt mondanám, hogy szükség van arra, hogy olyan képzéseket állítsunk fel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy rátaláljunk a fiatal tehetségekre, és őket bevonjuk a sportklubok életében előfordul az, hogy 90 százaléka egy adott csapatnak például nem az adott régióból, vagy nem az Európai Unióból származik. Még a szakmai képzéssel kapcsolatosan kitérnék arra is, hogy mit kezdünk azokkal a sportolókkal, akik már a sport futásuknak a végét járják. Rájuk is figyelnünk kellene, különböző intézkedéseket kellene hozni a javukra. Gondoljunk arra, hogy olyan sportolókról van szó, akiknek nagy a hírnevük a saját országukban, már pedig arra még nem rendelkeznek képzettséggel, hogy képesek legyenek edzőként is tevékenykedni oktatóként, edzőként éppen ezért mindenképpen ki kellene képezni az élő sportolókat, illetve a szakmai, pedig a professzionális sportolókat arra, hogy képesek legyenek a fiatalok oktatásában is részt vállalni. Azt hiszem ez egy nagyon nagy kihívás az egész Európai Unió számára. Azt is tudjuk, hogy számos olyan ö, sportoló van, aki az élet fején, végén kicsit elkeseredik emiatt. Kamá Évet asszony, köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hiszen megmutatták azt, hogy milyen sokrétegű a, a sportpolitika területe, és mire, milyen mindenre kell figyelni akkor, hogyha egy átfogó jó jelentést szeretnénk készíteni. Először is szeretnék arra reagálni, amit az elnök asszony említett a trénerképzéssel kapcsolatban. Ez tényleg nagyon nagy probléma, de nem szabad azokra az edzőkre koncentrálnunk, csak akik majd később profikat eh, treníroznak. Főként a fiatalok területén nagyon sok eh, edző dolgozik, akik eh, megszerezték a sportképzést, és tudják, hogy hogyan kell megtanítani a gyerekeknek a kézilabdázást, vagy a focizást, viszont lehet, hogy nem annyira jól képzettek a pedagógia területén. Tehát nem tudják, hogy mire van szükségük egy, a nehéz korban lévő gyerekeknek. Tehát jó lenne, hogyha a társadalmi munkában tevékenykedő edzőket is képeznék. Szeretnék még egy dolgot elmondani mégpedig azt, hogy egy kicsit csalódott vagyok a bizottság közleménye miatt. Reménykedtem abban, hogy majd jogi bizonyosságot teremt ez a közlemény. Szeretném kiemelni azt, hogy az Európai Bizottság kiemelte a sport különleges szerepét. Tehát azt, hogy a sportnak nem csak gazdasági szerepe van, hanem egy integráló, illetve kulturális szerepe is van. A sportnak ez a különleges jellege mindig is felmerül a szövegben, de amikor a verseny jogról van szó, vagy a támogatásokról van szó, akkor nagyon gyakran nem látom az egyértelműséget, hanem itt azt hangsúlyozzák, hogy a támogatásokat fel lehetne bizonyos esetekben használni arra, hogy támogassanak klubokat, és hogy minden egyes esetben meg kell ezt vizsgálni, főként a profi sport esetében. Tehát szerintem ez egy nagy probléma, főként a profi ö, szövetségeknél. Gyakran nem tudják, hogy most az Európai Unió versenyjogával, vagy támogatási jogával ö, szemben lépnek-e fel. Tehát mindenképpen itt egyfajta jogi bizonyosságra van szükség, jogi biztonságot kell teremteni ezen a területen, azért, hogy nehogy mindig attól tartsanak ezek a szövetségek, hogy most éppen megsérték az európai versenyjogot. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság azt is leszögezte, hogy a TV jogok központi értékesítése kapcsán szeretnék szolidárisan elosztani a pénzeket, de más területeken, tehát a versenyjog, illetve a pénzügyi támogatás területén szerintem sokkal egyértelműbben kellett volna a bizottságnak fogalmaznia. Remélem, hogy sikerül majd mégiscsak valamilyen fajta jogi biztonságot teremteni ezen a területen, és amiatt is csalódott vagyok, hogy nagy többséggel a licenc eljárást elfogadtuk a sportügynökek e, esetében, ezt követeltük itt a parlamentben, és most a bizottság meg kell, hogy vizsgálja azt, hogy európai szinten egyetlen szükség van-e erre, ezt mondja a bizottság, és hogy a szövetségeknek kell majd egymás között koordinálnia. Tudjuk, hogy a nagy szövetségeknél nem probléma ez, de vannak kis szövetségek is, ahol nem tudják a licenceket koordinálni, mert nincs meg hozzá se a pénz, sem pedig a munkatársi bázisuk. Tehát szerintem itt is a bizottságnak nagyobb bátorságot kellett volna tanúsítania, és jó lenne, hogyha a jelentésben ezt még jobban kiemelnénk, és követelnénk azt, hogy itt lépjen fel a bizottság, legyen egy jogalkotási folyamat, és nagyobb legyen a jogi biztonság az, a szervezetek, egyesületek számára elnök. Köszönöm szépen, Keli úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, először is nézem az órát, mert nem ne sokára regülés lesz, és elképzelhető, hogy el kell menjek, mint az árnyék jelentéstevők szólnának. Először is köszönöm Santiago-nak, hogy kivételesen jó, hasznos meghallgatást szervezett. Nagyon sok képviselő volt jelen a 165-ös cikk az európai dimenziót lehetővé teszi a sportban. Egyetértek Santiago-val, hogy hozzáadott értéket kell képviseljünk, nem csak üdvözölni azt, ami nemzeti vagy nemzeti szinten történik a sorban és jelen kell legyen Európa, mint aspektus. Ez a nacionalista hagyományok ellenébe menne rámutatott ö, arra, ö, hogy ö, az átigazolás is ö, milyen szabályok között ö, zajlik. Másrészt pedig remélem, ö, hogy a ö, pénzügyi eszközök felhasználása is hozzáadott értéket hoz. Vannak olyan versenyek, amelyeket nem megfelelő körülmények között szerveznek meg. Nagyon fontos az egész életstílus. Ez a meghallgatás során, és ma is kiderült, a profi sportolók a sportkarrier után is karriert kívánnak be futni. A két karrier párhuzamosan kell menjen. Fontos a jó gyakorlatok kicserélése ezzel kapcsolatban, azért, hogy a sport életé sikeres legyen, ki lehessen tolni a lehető legtovább, de a másik karrierjöket ez ne érintse hátrányosan kollégám a ö, doping ellenes harcról beszélt. Azt hiszem, hogy itt még nagyon sok tennivalónk van, világossá, következetessé kell ö, tenni a fellépésünket. De általában úgy gondolom, hogy jó in, úton indultunk el, sikerült beazonosítani azokat a területeket, ahol hozzáadott értéket tudunk adni. A fő célok 2020-ra az élethossziglan tartó tanulás ösztönzése, ez része az írásos nyilatkozatnak, amelyet aláírtak az Európai Parlament képviselői, élethossziglan tartó sportolás ez is legyen meg az egészséges élet érdekében, tehát iskolai értelemben is legyen tanulás, de mozgás is legyen. A két fogalom összetartozik. Köszönöm szépen. Nevirelova, Mrs. Nevirelova. Nevirelova asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy sportról beszélünk. Ebben a szakbizottságban profi módon tudjuk megközelíteni, nem csak konferenciát tartunk. Úgy gondolom, hogy Santiago ö, tényleg ö, nagyon ö, jó ö, véleménytervezetet fogalmazott meg a doping ellenes küzdelem rendkívül fontos. Sok javaslattal tudok azonosulni, amelyet megfogalmazott Ivo. Valamit azonban itt nem emeltek ki. A kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok részvétele a sportban ezek jelentős csoportok, itt a sportnak fontos szerepe van, támogatnunk kell azokat a csoportokat, amelyek sokszor kizárnak a fizikai tevékenységből fontos rávilágítani a nemek esélyegyenlőségének aspektusára. A nők kerüljenek vezető szerepbe sportszövetségekben, legyen több női bíró, és amikor nők, a bírók, a férfiak nem nagyon örülnek neki. Úgy gondolják, hogy a nők pártosabbak. Nagyon fontos még megakadályozni az erőszakot a stadionokban, a huliganizmust, a huliganizmus elleni harcot. Egyes ö, csapatok azért kellett büntetést fizetniük, mert a támogatói komoly anyagi kárt okoztak. Fontos tehát fellépni az erőszak ellen. a sport hallgatók mozgalmában az Erasmusnak nagyon fontos szerepe van. Ez kiváló program, hogyha valaki az egyik országból származik, elutazik egy másik országba, ott sokat tanulhat a sport területén is. Úgy gondolom, nagyobb mobilitást kell biztosítani több mozgás ilyen értelemben is. Nos, ami a finanszírozást illeti, csak a nagy klubok vagy sportszövetségek, a futball szövetségek kapnak finanszírozást, az UEFA, a FIFA, de hát vannak kevésbé népszerű sportok is, amelyeket támogatni kell. Fontos megfelelően elosztani a pénzt, hogy az amatőr sport is kapjon belőle ez pontosan abba illik, ami a célunk az, Európa, az önkéntesség európai évében. Sok önkéntes éppen a sport területén dolgozik, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ezzel lehetne őket más módon ösztönözni. Az európai csapat valami szokatlannak tűnik. Elképzelhető egységes európai ö, foci csapat. Érdekes ö, gondolat, de nem tudom elképzelni, ö, hogy ö, hogyan ö, sikerülne ez. Végül nem utolsó sorban ne feledkezzünk meg arról, hogy sok profi sportoló, focista, jéghok is azt mondja, hogy nekem nem kell tanulnom, mert én sportoló vagyok. Nem, ez nem így van. Megfelelő oktatást kell biztosítani nekik, mert a sportkarrierjük egyszer véget fog érni. Más helyet kell találjanak maguknak a társadalomban. Nem minden sportoló olyan, mint Akim. Megfelelő munkára van szükségük. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Még van még itt egy feminista is között, mindig a nőkről beszélnek, nem a ne, nemek közötti esélyegyenlőségről, hanem a nőkről. Helyes. Csak erővel. Voszkurt aztán következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony! A Libeszak Bizottság nevében szólok ehhez hozzá. Örülök annak, hogy együttműködhetek Fiszesz jelentés készítő úrral. Úgy vélem, hogy nagyon átfogó volt ez a bevezető, amit tartott Fiszesz úr, és elmondta, mit szeretne tenni ezzel a jelentéssel. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy nem igazán volt kielégítő a bizottság közleménye, és szerintem a jelentés maga az jó lesz. Én a jogi, a polgári jogi részével foglalkozok a jelentésnek, a rasszizmus le kell küzdeni a sportterületén. Említették többször a bunda kérdését a sportban, és egy harmadik pont a doping területén a polgárjogi rész, és még van egy pont, amit szeretnék megelmeteni, az a rendőr együttműködés, amikor a futballról van szó. Le kell itt is küzdeni határokon hát átnyúló bűnözést, de vannak bizonyos nemzetközi rizikót jelentő játszmák, itt a huligánok gondolok, és itt is együtt kell működnie a rendőrségnek. A migráció kérdése a kiskorú játékosok esetében, Ivo is említette ezt, ez nagyon fontos. Fizász úrral mindenképpen jó lesz hogy működni, hiszen neki nagy tapasztalata van ezen a területen, és szerintem fantasztikus az együttműködés. Köszönöm szépen. Womit sich der Liebeausschuss alles beschäftigt? A Liebe szakbizottság mennyi mindennel foglalkozik, még a sporttal is, Remélem, hogy nem lesz még plusz bekezdés az alapjogi kartában a sport számára, de hát mégis mindenki foglalkozhat ezzel. McLarkin asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Milyen szerencsések vagyunk, hogy az előadónk ennyire rajong a sportért, mint Santiago. A szubziaritásra térnék ki először. Szerintem is tiszteletben kell tartanunk a sportszervezetek autonómiáját. Számomra nem kérdéses, hogy a sport mit tud tenni az EU-ért, de az EU mit tud tenni a sportért, ez a kérdés. hozzá adott értéket kell hozzon, ez lehetséges, bebizonyosodott az erasmus kapcsolatos és az adagyűjtéssel kapcsolatos gondolatokat támogatom. A sport valóban az egészséget javítja. A finanszírozással kapcsolatban szólnék. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne nagyon avatkozzunk be a sport életébe, ne vonjunk meg pénzügyi eszközöket, alap alapoktól kezdve kell finanszírozni. Nagyon oda kell figyelnünk hogy ne olyan szabályokat hozzunk, amelyek károsan hatnak ki a finanszírozásra. A ö, sportfogadások kérdését is alaposan meg kell vizsgálni. Végezetül pedig hadd mondjam, hogy ne csak az elit sportra kell koncentrálnunk, hanem a közösségi sportra is. Így tudjuk elérni céljainkat, hogy megfelelő versenysport is legyen. Köszönöm. Das aus dem Munde egy tori képviselő szájából mindezt hallani, hát ez csodálatos. Costa asszony következik. Ehm, ritengo che la relazione sia stata molto... Úgy tekintem, hogy ez a jelentés egy rendkívül izgalmas jelentés, nagyon sok mindenre kitér, és hát igazán szenvedélyes hangsúlyokkal fogalmazódott meg, ami megfelel tökéletesen Santiago fellépéseinek. Már szó esett mindenről a meghallgatás során, de hát nagyon izgalmasan várom, hogy el is olvashassam az anyagot. A fehér könyv sokkal nagyobb területet nyitott meg, mint a maga a jelentés, illetve maga a, a közlemény. És azt hiszem, hogy ki kellene emelni egy sor olyan kérdést, amelyet csak kicsit másodlagosan kezel a bizottsági közlemény. Feljegyeztük például azt, hogy csak szinte kizárólagosan a sport szövegkincseknek a képviselőt hallgatja meg az Európai Bizottság. Bár pedig ott van egy sor másik szereplő a sport világából, gondolok itt most a helyi meg a regionális szerveződésekre. Az a véleményem, hogy erre is ki kellene térni, pedig hangsúlyosan. mindenképpen hasznos és fontos lenne az, hogy a helyi szintre is kitérjen tehát a jelentés. az egészségügy, a társadalmi integrációhoz, és még a szuverenitáshoz is kapcsolódik a sporttevékenység, ezt is érdemes megemlíteni. Kiemelem azt is, hogy a területiség tekintetében nem csak a sport szövetségekre kellene gondolnunk, hanem egy szélesebb körre is, mindazon körökre, amelyek mozgosítják a helyi embereket és a iskola tanulóit is, inkluzív módon nem arról van szó, hogy csak sportpolitikát hirdessünk meg, hanem azt ki kell egészíteni egyéb szempontokkal is. Gondolok itt az egészségügyi kérdésekre, de még az urbanisztikai fejlesztésekre is. Az a véleményem, hogy a lehető legszélesebben kell megközelíteni ezen kérdést a területéseknek az elve alapján, mert e tekintetben hatalmas eltérések vannak a különböző országok között. Kiemelendő lenne az is, hogy mennyire fontos hogy az idős korúak is sportolhassanak. Ez egy olyan hozzáférés, amelyet mindenképpen lényegesnek tartom. Kolléganőnk foglalkozott már a diplomák kérdésével is, a szakmai diplomáknak, szakmai képzéseknek a kérdéskörével, valóban arra van szükség, hogy nagyon jó szakképzettséggel rendelkezenek az edzők, a trénerek. a diplomák tekintetében pedig az összehasonlításokat, összehasonlíthatóságot is jobban kell biztosítani. Persze ott van a bolonyai folyamat, de hát vigyázat, nagyon sok szakirány létezik, és ezek tartalmilag nagyon elkülönülnek el, térnek egymástól. És hát kitérnek még egy kérdésre. A drogok használatára, illetve a doping használatára. A dopingolás természetesen nem csak a sportvilágára jellemző, mégis azt észleljük, hogy nagyon sok doping termék az anabolizáló szervek gyakorlatilag a hétköznapi életnek a összetevői váltak, és e tekintetben nagyon kevés az ellenőrzés a különböző edzőtermekben, nap mint nap használják ezeket. Ezt a kérdést is fel kell tenni. Lényeges az is, hogy létezzen egy olyan európai identitás, amely elterjed. Ott van például az Erasmus program, az Európai Sportnap. E tekintetben még azt is mondanám, hogy lehetséges lenne például egy olyan meccset szervezni, amelyben összetűznének az európai képviselők az újságírókkal. Persze nem úgy, mint Olaszországban, ö, ö, ahol, ahol ugye akkor, amikor a képviselők győztek, akkor erről a sajtó nem beszélt, viszont akkor, amikor az újságírók voltak a nyertesek, akkor az összes sajtóorgánum csak erről beszélt. Azt hiszem ezen a területen is tehát van mit tenni. A kiskorúakról beszélnék még. Lényeges téma, védeni kell a kiskorúakat. Úgy vélem, hogy e tekintetben megemlítendő az, hogy túlterhelik a fiatalokat azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, aztán megnehezítik a helyzetüket akkor is, amikor át akarnak menni egyik csapatból a másik csapatba, az átigazolásoknál itt gondok szoktak lenni. Több országban is, többek között azt hiszem az Egyesült Királyságban Léteznek statisztikák a sportoknak a gyakorlásáról, meg arról is, hogy mi történik az amatőreknek a körében, a fedzőtermekben. Az a véleményem, hogy fontos lenne, hogy további adatokkal rendelkezünk azért, hogy ellenőrizhessük, hogy a sport gyakorlata hogyan valósul meg az amatőrök világában. Bagó úr következik. Utol, utolsóként, eh, vagy utolsó közötti eh, szólóként ugye megvan az a hátrány, hogy tulajdonképpen mindent elmondtak előttem, eh, amit szerettem volna. Nagyon örültem annak, hogy négyen is beszéltek az Erasmusról, illetve a Sport Erasmusról, és külön kérem Santiago barátomat arra, hogy erre fokozott figyelmet fordítson, tekintettel arra, hogy többen vagyunk itt a teremben, akik hallhatták annak idején Colucci professzornak a szenvedélyes előadását, és engem akkor a, ez az előadás ebben bennem valamit elindított. Olyannyira, hogy csak egy személyes élményemet eh, gyorsan megosztom önökkel. Eh, a múlt héten hétvégén volt a European Student Networknek, az Erasmusos Diákok Európai Szervezetének a, a közgyűlése Magyarországon, amelyet eh, Schmidt Pál köztársasági elnök úrral, az itteni bizottságbeli elődömmel együtt szerveztünk, illetve menedzseltünk ahol Európából több mint 800 diák eh, vett részt, és ezek a diákok, akik Erasmus képzésben részt vettek, ezek eh, nagyon aktívan és nagyon fogékonyan álltak ahhoz a kérdéskörhöz, hogy adott esetben eh, sportdimenziójában is lehetne valamilyen Erasmusos fejlesztést létrehozni, úgyhogy én arra kérem santiago hogy, hogy ezt a kérdéskört jól járja körül, illetve Eh, ha adott esetben ebben plusz források, illetve egyéb kérdések eh, felmerülnek, akkor ebben nagyon-nagyon szívesen segítek, és gratulálok egyébként a munkához. Köszönöm szépen. So, jetzt habe ich geübt. <clears throat> Skritlevska. Skritlevska, ezt a nevet gyakoroltam. Skritlevska kollega. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen Szeretném elmondani azt, hogy nagyon helyesen mondta azt, hogy nagyon nehezen kiejthető a nevem, de azért ön nagyon, ennek ez nagyon jól sikerült. Nem szeretném mindazt elmondani még egyszer, mert az előttem szólók elmondtak, csak szeretnék köszönetet mondani Santiago-nak a jelentéséért. Szeretnék neki gratulálni, mert ez egy százszerzalékosan jó munka volt, és ő abszolút szaktakinté ebben a tekintetben. Volt egy-két dolog ebben a jelentésben, amely egy egységes szankciórendszerre utalt, és arra, hogy fel kell lépni a korrupció ellen a sport területén, mert ez érinti a bookmakereket, a, a, az edzőket is. Lengyelországban már van egy nagyon jó rendszer, amit alkalmazzunk. Második megjegyzésem a nőkre vonatkozik. A Nőjogi Szabizottság tagja is vagyok, nem vagyok feminista, de úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha tényleg itt egyfajta egyenjogúság valósulna meg. Nagyon fontos az, hogy ebben a jelentésben kitérjünk a profi sportolók, sportoló nők díjazására is. Mert itt vannak, itt van diszkrimináció, a nők kevesebbet kapnak a kitűnő sport teljesítményükért, mint a férfiak. Ennek jó példája például a maraton. A férfiak számára adott díjak itt sokkal magasabbak, mint amit a nők kapnak. Harmadik megjegyzésem. a sportolók nemzetisége, állampolgársága ennek kapcsán előfordul az, hogy a sportolók meg akarják változtatni az állampolgárságukat a sportkarrierjük érdekében. Gyakran előfordul az is, hogy új állampolgárságot kapnak, és itt arról van szó, hogy megnézzük azt, hogy megspotolunk mely államban versenyez. Lehet, hogy gyorsított eljárásban kapják meg az állampolgárságot ezek a sportolók. Például van egy olyan ö, sportoló is, aki Lengyelországban is versenyez, de Norvégiában is. Tehát jó lenne, hogyha itt egy, egy értelmű szabályok lennének, hogy milyen sportolók léphetnek fel milyen országok mellett. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó felszólaló következik Mákos Kurilla. Köszönöm szépen, elnök asszony. Santiago kollégánknak a prezentációja nagy hatást gyakorolt rám, teljesen teljes körül volt ez a jelentés, és gyakorlatilag úgy beszélt, mint egy európai biztos határozottan beszélt a dopingolás kérdéséről, a korrekt életmódról, a szociális aspektusokról, a fogyatékossággal élőknek a helyzetéről, és azt hiszem, hogy valóban olyan dolgokról volt szó, amelyeket az igazi biztossal is meg kell majd beszélni, Erasmus programra utalhatok, és így tovább. Mint hogy több kollega már megfogalmazta, a mi feladatunk az, hogy hozzáadott értéket teremtsünk az Európai Uniós politikák kapcsolatosan, a nemzeti szinten is, és e tekintetben szükség van arra, hogy olyan szabályok érvényesüljenek, amelyek a professzionális játékosokra érvényesülnek, a férfiakra és a nőkre is természetesen, de mindenképpen ki kell, hogy térjünk az alapsportokra, sportolási tevékenységre tehát arra, hogy milyen impulzusokat tudunk adni az önkénteseknek, a különböző civil szervezeteknek, és ilyenekből rengeteg létezik a társadalmainkban. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy mi történik az iskolákban és az egyetemeken. Az oktatásnak a szempontjából természetesen, de ezen kívül abból a szempontból is, hogy milyen gyakorlatok alakultak ki, mind nálunk, mind pedig az Egyesült Államokban. Azt hiszem, azt is érdemes lenne vizsgálni. Hasznos lenne, hogy határon átnyúló párbeszédeket folytassunk, ez is egy olyan aspektus a dolgoknak, amely rendkívül fontos, több kollega kitért rá. Aztán ott vannak a sportlétesítmények. Ezek kapcsán azt mondanám, hogy a helyi szervezeteknek, hatóságoknak lehetősége kell, hogy legyen, hogy a sport létesítményeket mindenki használhassa. Ennek pozitív hatása lenne az egészségre, de ezen kívül még a környezetre is. És azt hiszem, hogy ez teljes mértékben a társadalomnak a hasznára válhat így. Köszönöm szépen. Ebben az összefüggésben azon is el kell gondolkodnunk, hogy a struktúrális patikákból nem lehetne -e esetleg pénzt igényelni, hiszen a költségvetésből nem kapunk olyan sok pénzt erre. Most pedig a sport osztály vezetőjét kérem a bizottság részéről, hogy szóljon hozzá, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Tisztes Ejkszella úrnak, a jelentéstevőnek. Kiváló jelentést hallottunk és azt hiszem, hogy ez a szóbeli bemutató már eleve egy jó előjelzés az írásos végleges anyaghoz képest. Nagyon lényeges volt, hogy lássuk, hogy milyen kérdések merültek fel a parlamenti szinten az Európai Bizottsági közleményhez kapcsolódóan. Fiszesz úrnak a javaslatait úgy látjuk, hogy érdemes nagyon figyelembe vennünk, mert hogy ezek nagyon jól kiegészítik a bizottsági közleményt felfigyeltünk ezekre a különböző elemekre is, továbbra is éberen fogjuk nyomon követni az európai parlamenti eszmecseréket. Az új fejezet, amelyet Viszeszúsz javasol, az európai identitás, identitás a sporton keresztül, egy szintén olyan fejezet, amelyet messze menően tanulmányozni kívánunk. Ami a lényeget illeti, azt mondanám, hogy teljesen egyetértek azzal a javaslattal, hogy a szubszidiaritásnak az alapelvét vegyük figyelembe, az önállóságnak, az önszerveződésnek az alapelvét is. Az Európai Bizottság a közleménye révén már elismerte mindezt, és úgy vélem, hogy kevés olyan ország létezik a világban, ahol olyan önállósággal rendelkezzenek az országok, mint nálunk. Jelentős az önállóság a tagállamoknak a szintjén a sport tekintetében. Éppen ezért az Unióban büszkék lehetünk erre a sikerre, kívánom, hogy az a siker tartós legyen. Kitérnék most néhány aktuális kérdésre is. Szó esett a testedzésről és a tömegsportról is. Ez a két téma is nagyon foglalkoztat minket. Foglalkozunk velük. hamarosan készül egy tanulmány és publikátása is kerül a pénz mozgásáról a sport világában, külön fejezettel a tömegsportra kitérően. Ez lehetővé teszi majd az, hogy átlássuk, hogy a tömegsportot hogyan finanszírozzák a tagállamokban, milyen részt vállal magára az állam, illetve a közszektor, és mekkora részt vállal magára a magánszektor. Reméljük, hogy ez a tanulmány majd segíti az Európai Parlament munkáját a sportügyben. Ami a szakképzést illeti, ezzel is foglalkozunk. Az idei évben megrendelt, illetve az eh, más témákkal is. Például az átigazolásokkal. Az átigazolásokról megrendeltünk egy tanulmányt az idei évben. Megemlítettem az együttműködést az érintett szervezetekkel, most a nagy sportszervezetekre utalhatok, és tudni kell azt, hogy fogunk szervezni egy konferenciát az ügynökök kérdésében, mégpedig novemberben. bizottsághoz szóló felhívás a, a jelentés tervezetben szerepel, azt veti fel, hogy a bizottság segítse elő a 16-18 éves korosztálynak a szabad mozgását. Azt hiszem, hogy önök pontosan és jól látják azt, hogy alapvető kérdésről van szó, meg kell -e szervezni, mérehatóan. A kérdés ugyanis az, hogy mit mondunk a fiataloknak, a 16 éves fiataloknak. Azt azt mondanánk esetleg, hogy bárhol dolgozhatnak, szabadon mozoghatnak az Unióban, de a sportvilágában nem. Márpedig ahhoz, hogy ez ne így történjen, elemeznünk kell a kérdést, éppen ezért párbeszédet folytatunk, és együttműködünk többek között a FIFA-val. A FIFA keresett meg minket máskülönben, és ők javasolták azt, hogy tiltsuk meg a 16-18 éves hivatásos sportolóknak a mobilitását hát meg kell vizsgálni azt, hogy mi is vezetett ide, milyen indokokat hoz fel a FIFA e tekintetben. Ami pedig a bundázást illeti. Egy tanulmányt fogunk készítetni, ez az év végére el is készül. A célja az, hogy fel tudjuk venni a harcot a bundák ellen. Megvizsgáljuk, hogy milyen helyzet alakult ki a tekintetben a 27-eknél, arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a büntető jogeszközeit hogyan vetik be a sport ilyen kérdéseiben. Egyes államokban úgy tudjuk, hogy mindössze szabálysértésről van szó, másút súlyosabban minősítés. Egy szó, mint száz, megvizsgáljuk, hogy mi a helyzete tekintetben a 27-eknél. Ami pedig a doping ellenes európai egyezményt, Európa tanácsi egyezményt illeti, vizsgáljuk, hogyan csatlakozhatunk ehhez is. Az a véleményünk, hogy a sport világában fel kell lépnünk erőteljesen a doping ellen, a dopingolás ellen, és a különböző doping szerek kereskedelmét és azzal kapcsolatos csalásokat is vissza kell vetnünk, erre is koncentrálnunk kell. Még egyszer köszönetet mondanék a kiváló munkáit, amelyet végzett a jelentéstevő, köszönet az Európai Parlamentnek is, szándékunk, hogy ez az együttműködés tovább folytatjon a e témában önökkel. Köszönöm, Andres. Last word. Köszönöm szépen, Fiszasz úr, az utolsó szó. Gracias, Presidenta. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, minden kollégának a kedves szavakért a jelentés kapcsán. Nyilvánvalóan továbbra is állok a rendelkezésükre, is meghallgatom a véleményüket, és jegyzem azokat. Mindig ugyanabba az irányba mentünk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom a Valóban két határ van. Az első határ a szubszidiaritás. Ezt a valóságot el kell fogadni, el kell fogadni azt a tényt, hogy a kompetencia az tagállamok szintjén van, illetve a régiók szintjén, Spanyolországban, Belgiumban, Németországban, talán más államokban is. Van egy másik határ is, a szubszidiaritás. Azaz, vannak sportszövetségek, és ezek a megfelelő szervezetek a sport területén. Oda kell figyelni erre a valóságra is. Nyilvánvaló, hogy ez a szubszidiaritás önmagában semmit nem jelent a szövetség nem teheti pontosan azt, amit akar, meg kell szerveződjék, és az európai struktúrát kell kövesse. Tehát a szubszidiaritást esetenként kell vizsgálni. Vannak kivételek, ezeket meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni, hogy az európai szabályoknak ez mennyire felel meg. Nem szeretnék hosszasan erről értekezni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, Doris és mások az edzőképzésről beszéltek. Ezek a megjegyzések igen fontosak. A valóságot kell tekinteni. Az edzőképzésben nagyon sok ö, féle megoldás létezik. Az edzőképzés hiánya a ö, sport ellen hat klasszikus képzés kell, de specifikus képzés is szükséges, mint sporttechnikus. Spanyolországban van az INEF, amely sportolókat képez, és sportonként is lehet edzői címet szerezni, edzői képesítést szerezni. A különböző képesítések elismerése Európában kulcskérdés. Németországban szeret szerezhetett valaki diplomát, hadd használja más európai országba egy kis kiegészítéssel. A szolidaritásról is beszéltünk, a televíziós jogok eladásáról, de az audiovizuális jogok, nos ez európai szintű kérdés. A klubok jogairól van szó ők adhatják el ezt. Ez a specifikus vonás elfogadott a mi országunkban, Spanyolországban. A klubok közvetlenül kapják meg ezeket a jogokat. Beszéltem a barcelonai klub vezetővel, elfogadja a problémát, megérti, tudja, hogy megállapodásra kell jutni. Most a toleranciáról szólnék, illetve hát szó esett a kiskorú sportolók átigazolásáról. Európai szabályok vannak, és ezek kimondják, hogy 16 éves kortól lehet dolgozni. Nem csak az UEFA és a FIFA foglalkozik ezzel, a francia miniszterasszonynal találkoztam, ő is foglalkozik ezzel. Ö, oda kell figyelni ö, mindhárom szavaira. A kérdés nem lezár, tanulmányoznunk kell. A kiskorúak védelme alapvető fontosságú szerintem is. A tornáról beszéltem, ö, egészen méltatlan a helyzet, mert van a művész és ritmikus torna, és a ligák nem engedik meg, hogy megnőjenek a sportolók, ö, mert ö, nekik más körülmények között van szükségükre. Ami az ügynökök és átigazolások kérdését illeti. Nos, ez összefügg a kiskorúakkal való bánásmód kérdésével ami a szankciókat illeti. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon hosszan lehetne vitatni. Jobb lenne, hogy a TASZ a Svájcban található bíróság Foglalkozzék ezzel. De ugyanilyen bíróság van az USA-ban és Ausztráliában. Miért kell az Európai Unió állampolgárainak alavetniük magukat egy svájci bíróságnak? Azt hiszem, erről részletesebben kellene beszélni. az európai csapat kérdésvel kapcsolatban. Nos, teljesen egyetértek a felvetéssel. a sportolók, a sportszövetségeket össze lehetne fogni európai szinten. A társadalom ö, biztosításról, a szociális védelemről is beszéltem. Ö, gyakran nagyon magas jövedelem, de nincsen szociális védelem. Erről is el kellene gondolkozni, mert minden más dolgozónak van. Edra Dorisszal értett egyet az edzőkérésben. Son pedig a profi és amatőr sport megkülönböztetéséről. A Barnier biztos zöld könyve megjelent a sportfogadásról. De lássuk világosan, hogy itt vannak specifikus vonások. A sportszövetségek bizonyos jogokkal rendelkeznek. A szervezők ne csak a sportfogadásra koncentráljanak. Szó esett a handicappel élőkről, ez azt hiszem központi kérdés. Ne legyen külön szövetség, hanem az egyes szövetségekben ismerjék el az ő jelenlétüket. Azt hiszem ez a legjobb mód arra, hogy szolidaritást vállalunk a handicappel élőkkel. A nemek esélyegyenlősége is felmerült. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy jó lenne kvótákat, nem lenne jó ö, dolog kvótákat megállapítani. Ö, a választásokon jelentkezenek nők is, legyenek női jelöltek is. Ez a módja annak, hogy megválasszák őket. Az Erasmusról is szó esett de egy próba projektre lenne szükség, erre kellene ösztönözni a bizottságot. A struktúrális alapok felhasználásával kapcsolatban azt hiszem a szolidaritást kellene kiemelni. Nem egyes klubokat kell segíteni, mert ezek az államok, régiók, városok klubjai. Az Európai Unió koncentrálja nagy, konkrét projektekre. Például az Erasmusra. Most pedig következik a strukturális politika kérdése. A kultúra miért van benne a strukturális politikában, és a sport nem? A bizottság fogadja el azt a tényt, hogy a sport beletartozik a strukturális politikába. A különböző országok közötti szolidaritásnak is megvan a ö, szerepebben. Ö, gondolok itt az elitsportra és a tömegsportra is a fajgyűlölet kérdés, amely elválaszthatatlan a sporttól, inkább a LIBE szakbizottságra tartozik, de ide itt még megemlítendő a homofóbia is, ami pedig a meccsek megvásárlását, a bundát illeti. Ismerjük el a szervezők jogát, szabadságát, ennélkül nem oldható meg a kérdés, ami a dopping ellenes küzdelmet illeti. A védkeseket bíróság elé kell vinni. Nemzetközi együttműködés szükséges ezen a területen. Emma, és köszönetet is mondok neki, nagyon európai volt. Szeretnek, szeretnék ehhez gratulálni. Szeretném, hogyha az Erasmus tervet te is támogatnád, mint próba projektek. Szeretnélek megnyugtatni. Számomra is nagyon fontos a szolidaritás. Talán tévedés csúszott a vitába. Nem beszéltem európai csapatról. Az egy bonyolultabb ügy. Mindannyian európaiak vagyunk de a spanyol zászló mellett például legyen ott az európai zászló, mert nem csak spanyolok vagy németek vagyunk, hanem európaiak, és ezt a javaslatot terjesztem önök elé, vagy elfogadják, vagy elutasítják. Szeretnék kezet nyújtani a biztos asszonynak, mert a fehér könyv kiegészítése a jelentés célja a vélemény célja. Sok elem mindkettőben szerepel. A vélemény kommentálja például a szövetségek, a sportdiplomák kérdését. A doping a magas szintű sportban valóban komoly probléma magas szinten vannak ellenőrzések, de alacsonyabb szinten kevés. A 14-15-16 éves gyerek hogyan váltson csapatot? Őt képezték ki. Ha átmegy egy másik csapatba, az a másik csapat nyerhet vele. Ez legyen kivételes eset Különben nagyon igazságtalanná válhatna a rendszer. A tömegsportról is esett szó, a korrupció esetén alkalmazandó szankciókról is. Azt hiszem ezzel kapcsolatban a Libé szakbizottsággal meg fogunk tudni egyezni. A nemek esélyegyenlősége is szóba került. hogy milyen díjakat tűznek ki, hát ez a szervezőkön múlik. Van, aki többet, kevesebbet akar fizetni, egyik, másik verseny. Nem lehet kényszeríteni arra, hogy X díjat tűzön ki. Nagy az állam felelőssége ebben, de hát némi csalás tapasztalható a tekintetben, hogy egyik másik sportoló melyik tagállamban bukkan föl. Itt le is kell álljak. Ami az egyetemi sportot illeti, Márkó, fontos visszatérni erre a kérdésre, de ennek a ö, szerkezete teljesen más az USA-ban és Európában. Az amatőr sportot gyakorlatilag az USA-ban az egyetemek intézik. Ö, Európában pedig a sportszövetségek. Tehát nem lehet a két rendszert egymáshoz mérni. Pedro, hadd mondjam el, hogy nagyon szeresen együttműködöm veled. Köszönöm a támogatást. Santiago. Még valami? Nem. Nem az az utolsó alkalom, hogy beszélünk erről a témáról. Van még időd. Júliusban kell csak közreadnod a tervezetedet, tehát még sok mindenkivel tárgyalhatsz, és majd október elején fogunk erről a jelentésről szavazni. Tehát van még időd, hogy mindent elintéz. Ne keverjük össze az Erasmus az Erasmusszal. Amikor te Erasmust mondasz, akkor másra gondolsz, mint ami most, ami az Erasmus. Ma minden sporttanuló az Erasmusszal mehet tanulni. Tehát mindenki használhatja az Erasmus-t. Amit te szeretnél, és amit a többiek szeretnének, az az, hogy az Erasmus elképzelését egy második szintre emeljük, vagy kibővítsük. Csak szeretném, hogy jól értsük egymást, nem akarom, hogy félreértés legyen. Szeretném, hogyha elkerülnénk a félreértéseket. Santiago, köszönöm szépen még egyszer a munkádat, és következik eh, a korai iskolai lemorzsolódás eh, Hannibal asszonyé a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy beszélhetek most az iskolai lemorzsolódásról, ahogy a szakbizottság is emlékszik erre, nemrégiben készítettem egy jelentést már egy hasonló témában, tehát nagyon jó az, hogy most foglalkoztak ismételten ezzel a kérdéssel. Semmi kétség afelől, hogy a korai iskolai lemorzsolódás óriás kihívás az Európai Unió számára. 2009-ben több mint 6 millió fiatal hagyta el az oktatást, az oktatási rendszert, és nagyon kis részüknek sikerül befejeznie csak az alapfok oktatást. Ez eléggé meglepő. A lemorzsolódottak nagy része munkanélkülvé vált a munkaerőpiacon. 2003-ban az EU tagállamai megállapodtak abban, hogy a korai lemorzsolódás csökkentik 10%-ra 2010-re. Ez idáig azonban csak 7 tagállamnak sikerült ezt a célt elérnie. 2010. júniusában a tanács ismételten bevezette ezt a célkötűzést, és azt mondtuk, hogy 10%-ra kell csökkenteni 2020-ra a korai lemorzsolódás eh, arányát. Ez benne van a 2020-as stratégiában is, szeretnék ezt megerősíteni, ezt a célt ezen jelentéssel. Miért ennyire fontos ez a célkitűzés? A megdöbbentő statisztikákon túl kell néznünk, és meg kell vizsgálni az okait a lemorzsolódásnak. Az első dolog az az, hogy a lemorzsolódás gátolja a szakképzettség megszerzését, és ez munkanélküliséghez vezet. Tehát a korai lemorzsolódás, a munkanélküliség és a szegénység között egyértelmű kapcsolat van. Ez kihat a társadalomra is, illetve a gazdasági növekedésre is. Tudjuk, hogy az innováció és a növekedés nagy mértékben függ a jól képzett munkaerőtől, és ezért nagyon fontos az, hogy ne hagyják el a kötelező iskolai korhatár előtt az iskolát a fiatalok. A korai lemorzsolódás egész életében elkíséri ezeket az embereket, kihat rájuk, és így munkanélkülévé szegényé vagy szociálisan kirekesztetté válhatnak. Ez ördögi kört elem e, eredményezhet, és a lemorzsolódás nem csak egy generáció problémája lesz, hanem ez kihat a következő generációkra is. Mi okozza a lemorzsolódást? Tehát ezt befolyásolják oktatási hatások, egyéni kérdések, szociális kérdések is. Ahogy tudjuk, a legerősebb kapcsolat a szociális hátrányos helyzetűek, illetve erős, link, erős kapcsolat látható a szociálisan hátrányos helyzetűek, illetve a lemorzsolódottak között a leginkább veszélyeztetettek azon szülő gyermekei, akiknek alacsony az iskolai képzettsége, a szegény háttérből származó fiatalok, a testi, illetve szellemi fogyatékossággal élő gyermekek is veszélyeztetettek, illetve a bevándorlói háttérrel, vagy akár a roma háttérrel rendelkező gyerekek is ugyanígy veszélyeztetettek. Az oktatási és képzési rendszerek Európában nem igazán nyújtanak támogatást abban a fiataloknak, hogy segítsenek nekik a különböző szociális, egészségügyi problémáikkal. És ezen kívül a, az iskorai lemorzsolódás egyfajta nemi sajátosságot is mutat, 16,3%-a a fiúknak elhagyja az iskolát korán, és sokkal alacsonyabb számban hagyják el a lányok az iskolát. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát kezelni. Az Európai Bizottság egy közleményt adott ki, és három dolgot vizsgálnak meg ebben a közleményben, amelyet szerintem a bizottságnak is támogatnia kell. Az első az a megelőzés, beavatkozás, illetve a kompenzáció, ezt így hívják itt. Ez azt jelenti, hogy további lehetőséget kell adni ezeknek a fiataloknak. A megelőzés az azt jelenti, hogy magas szintű oktatási rendszerhez kell hozzáférni a gyerekeknek, hisz a magas szintű óvodai oktatás és megakadályozhatja azt, hogy később nem moslódjanak le ezek a gyerekek. Ezen kívül szisztematikusan nyelvi segítséget, nyelvi képzést kell nyújtani a bevándorló háttérre rendelkező gyerekek számára. Ezen kívül javítani kell a szakképzést, és jobb hozzájutást kell biztosítani a szakképzéshez. A tanulók, akik lemorzsolódhatnak, azok számára kell ezt javítani. A beavatkozás, az intervenció itt egyértelműen foglalkozni kell a korai nehézségekkel, meg kell érteni azt, hogy, mit, hogy milyen problémák vannak, korai figyelmeztető rendszereket kell megvalósítani, és a szülőkkel növelni kell, javítani kell az együttműködést. Hálózatot kell kialakítani a szakértőkkel iskolán kívül is. Ezen kívül személyre szabott oktatási, tanulási segítségnyújtásra van szükség, és jobban be kell vonni a munkaerőpiaci intézményeket, hogy szakképzettséget, illetve orientációt mutassanak a fiatalok számára. Tehát hangsúlyozzák hangsúlyozni kell azt is, hogy a lemorzsolódás milyen hátrányal járhat a jövőre nézve ezen gyerekek számára. A kompenzáció, a második esély adása, ez új lehetőséget kínálhat azok számára, akik lemorzsolódtak. Egy második lehetőség megadása, ez kötődik az egész életen át tartó tanuláshoz is. Az oktatást nem lehet lezártnak tekinteni, akkor, hogy valaki befejezi az iskolát, vagy lemorzsolódik. EU szinten úgy vélem, hogy szorosabban együtt kellene működnünk. Vannak már eszközök, amelyeket alkalmazhatnánk azért, hogy a tagállamokat támogassuk abban, hogy egy hatékony nemzeti politikát fejlesztenek ki a korai lemorzsolódás átrölésére. Például a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy a jó gyakorlatokat alkalmazzák. Van egy közlemény is, még korábbról, amely rámutat a korai gondozás szükségességére. Tehát nagyon sok minden van már ezen a területen, itt csak koordinálni kellene, és biztosítani azt, hogy valóban a tagállamok ezeket alkalmazhassák, és ösztönözhetni tudjuk a tagállamokat arra, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat kicseréljék egymás között, és hogy ez ne csak egy olyan dolog maradjon, amelyről csak itt beszélünk. Úgy vélem, hogy az egész megközelítést főként a tanulókra kell koncentrálni. A korai lemorzsolódás, ahogy tudjuk, egy komplex jelenség, de először is meg kell nézni az egyének legjobb érdekét, és ennek kell a politikai ajánlások középpontjában állnia. Ezt kell megtennünk, mert hogyha csak túlságosan elméleti síkon maradunk meg, akkor nem fogunk sem erre se haladni. Meg kell néznünk az egyéneket először, és biztosítani kell azt, hogy sikerüljön mindent beilleszteni, amikről beszéltem, hogy biztosíthassuk azt, hogy csökkentsük az iskolai mozsolódás arányát. El kell érnünk a 10%-os célkitűzést 2020-ra. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. McLaren asszony. Uh, Köszönöm szépen, Méri, a az iskolai lemozsolások egy szabályozásra alkotott véleményről. Nagyon nehéz ezzel a kérdéssel bánni, és nehéz megakadályozni a lemorzsolódást, de szeretném kiegyensúlyozni a dolgokat. Nem minden lemorzsolódás negatív. Van, aki ö, szakképzést akar, vagy ö, olyan képességei vannak, amit máshol lehet kifejleszteni. Nem mindenki akar jogász lenni, vagy köztisztviselő, vagy a felsőoktatásba bekerülni. Ö, szakképzést kell ö, biztosítani, ö, főleg a 16-18 éveseknek, mert továbbra is szükség lesz autószerelőkre és vízszerelőkre, pont úgy, mint jogászokra. Ö, a ö, tanárképzést is ö, kell ö, fejleszteni, folytatni, hogy ezeket az embereket be tudják azonosítani, és megfelelő irányba tudják irányítani, ö, találják meg azokat, ö, akiknek esetleg jobb is, ha korán iskolát váltanak. Ez nemzeti kompetencia természetesen a tagállamok kezében van. Ö, jó, hogy ezt itt ö, megvitathatjuk erre továbbiakban szükség lesz. Helga Trüppel. Ja, ich... Helga Trüppel, köszönöm szépen Hannibal asszonynak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem specifikus tehetségekről van szó, például Albert Einsteinről, aki ugyancsak nem volt túlságosan jó tanuló, de e, zseni volt. Tehát ne, itt nem ilyen gyerekekről van szó, akik ilyen zsenik lennének, hanem itt olyan gyerekekről van szó, akiknek szociális nehézségeik vannak, és nem tudnak integrálódni. Nagyon sok mindent tudok támogatni, amit elmondott, például, hogy milyen fajta lehetőségek, milyen fajta második lehetőségek lehetnek ezen gyerekek számára, hogyan lehet egy hálózatot kialakítani, hogy hozzájussunk, elérjük ezeket a fiatalokat, főként a, a, a fiúkat. Az Európai Unió szerepét is növelni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző tagállamokban milyen jó gyakorlatok vannak, milyenekből lehetne tanulni. Például nálunk Brémában, csak azért mondom, ez azért érdekes, mert ugye itt kultúrpolitikával foglalkozunk, és van egy külön projekt, amely főként a fiúkra céloz, akik már nem járnak iskolába, és megpróbálunk művészi módszerekkel egy lehetőséget kínálni nekik arra, hogy kifejezzék magukat. Tehát egy olyan szociális kontextus jön létre, amelyben a saját műveiket kiállíthatják, és ez sokkal sikeresebbnek bizonyult, mint bármilyen más ö, kísérlet. Tehát ezért mondom azt, hogy meg kell nézni azt, hogy mit tudnánk egymástól tanulni, ki kell ö, cserélni a jó ö, gyakorlatokat. De egyébként jó megközelítésnek tartom ezt. Elnök, köszönöm szépen, Sean Kelly. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Mérinek a jó munkát ezen a területen. Európai szempontból azt hiszem, hogy ez az Európai Unió lényegét érinti. Megpróbáljuk segíteni az oktatást. Ez egy nagyon fontos terület. Szükség van a, az oktatásra, az új készségekre, az új munkahelyekhez. Ha nincsen készség, akkor jelentősen csökkennek az esélyek a munkaerő piacon. Ő könnyebben válnak antiszociálisá, követnek el erőszakos cselekményeket. Ez a 2020-as stratégiában is kulcskérdés. Ennek óriási előnyei lesznek, hogyha sikerül megvalósítanunk. Olyas valamiről van szó, ö, ö, amit közelebbről kell megvizsgálni. A kulcs aspektus talán az, hogy fiatalon kell ebbe beruházni. Minél fiatalabban ruházunk, fiatalabbakba ruházunk be, minél jobban működik, annál nagyobb meg térülés lesz. Az iskola előtti ö, oktatásba is ö, be kell ruházni, illetve az általános iskola alsó tagozatába. Ez a ö, tagállamok kompetenciája már az óvodában ö, oda kell ö, figyelni a gyerekekre, ö, különböző hátterekből származnak. Hogyha ezt megtesszük, és megfelelő ö, szaképesítést tudunk biztosítani, ugyanúgy oda tudunk figyelni a fiúkra és lányokra, ö, akkor jó eredményt tudunk elérni. Az óvodai általános iskolai tanárok jelentős része nő. Van, ahol már sikerült elérni a 25%-os képzelet a férfiak számára. Megfelelő arányt kellene találni. Ehhez képzés és bérezés szükséges. Hogyha nincs a megfelelő képzés, akkor nem sikerül elérni a céljainkat. Másrészt pedig ebben a korban a gyerekek természetesen csinálják a dolgokat. Nem kell stressz, nem kell nyomás. Hogyha sikerül a megfelelő légkört létrehozni korai korban, akkor az általános iskolaban könnyebb lesz bevezetni a formális tanítást. Ennek óriási előnyei lesznek a társadalom számára. Nem szeretnék belemenni a e, részletekbe, máshol van ennek a vitának a helye. Azt hiszem, mindesetre egy nagyon e, fontos e, vélemény, nagyon fontos célja ez az EU-nak, hogyha a 10%-ra sikerül az iskolai lemorzsolódást csökkenteni, akkor nagyon jó szolgálatot tettünk az EU-nak. Ezzel az Európai Unió gazdaságát is ösztönöztük. Reméljük sikerül jelentős előrelépést elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bízsi, Piszki. Biszki kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam meg az ön hozzászólását, sok minden egyet is tudok érni, csak a második lehetőségről szeretnék ismételten beszélni. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk ezt a második lehetőséget, mert a tapasztalat is ezt mutatja, és én korábban nagyon sokat foglalkoztam, de ma is a művészeti foglalkozásokkal, akik, akik és itt gyakran első-második alkalommal talán kudarcot vallanak, viszont harmadik próbálkozásra már ismert művészekké válnak. Nagyon sok tapasztalat mutat arra, hogy nagyon jó művészek több kísérlet után válnak ismerté bizonyos területeken. Tehát szerintem is szükség van erre a második lehetőségre, sőt, egy harmadik lehetőségre is szükség van. Gyakran ugyanis sok minden függ a felvételi bizottságoktól, amelyek mindig nagyon fantáziadúsan és demokratikusan vannak összeállítva, viszont gyakran nem veszik észre a nagy tehetségeket. Potsdamban a főiskolán újonnan összeállítottuk a felvételi bizottságot, és mit láttunk? Azt, hogy nagy rendezők születtek a később felvett emberekből. Tehát Mindenképpen én azt szeretném, hogyha megnéznénk a szociális okokat, és mindent, amit említett, ez nagyon fontos, de a második, illetve akár a harmadik lehetőség is ugyanennyire fontos, hiszen vannak olyan tehetségek, akik különböző életkorban függően a nemtől is a nők hamarabb érnek, vagy a lányok sokkal határozottabbak, mint a fiúk egy bizonyos életkorban, tehát ezt is meg kell vizsgálni, és ezért kell adni egy második vagy egy harmadik lehetőséget. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy, vala, hogy beszélt a saját tapasztalatairól. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy második vagy harmadik lehetőséget kapjunk akkor, hogyha vannak olyan személyek, akik ezt megadják nekünk, és nem pedig szemellenzővel nézik az adott szemét. Most pedig Tapio Szavála kollega szól hozzá, hogyha szeretne, az Európai Bizottság részéről, az iskoláztatás részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, ahogy tudják, a korai lemorzsolódás ugyancsak témája a 2020-as stratégiának, és ez kihat azokra a célkitűzésekre is, amelyek a foglalkoztatás az illetve a szegénység csökkentésére tartoznak az Európai Unióban. Sokan kiemelték már azt, hogy a korai lemorzsolódásnak nagy hatása van az egyénekre, a családokra, vagy akár saját gyermekeikre is. Ezért nagyon fontos kihasználni a lehetőségeket. Ebben a az összefüggésben határoztuk meg az EU benchmarkot, amelyel csökkenteni szeretnénk a korai lemorzsolódást, ez 10% 2020-ra. Ez egy eh, megújított benchmark, ugyanis az első periódusban, az első program alatt nem sikerült elérni ezt a célkötőzést 2010-re. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy 17-4%-a a korai lemorzsolódóknak csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Hogy rámutassak arra, hogy milyen hatása van ennek, hadd mondjam el azt, hogyha tudnánk csökkenteni egy százalékkal a korai lemorzsolódók arányát, akkor az egy az, az fél millióval több szakképzett fiatalt jelentene a munkaerőpiacon. Tehát ebben a kontextusban, amit a bizottság tett, az az volt, hogy információkat szereztünk be arról, hogy mi is ez a jelenség, és ennek alapján egy politikai keretet javasoltunk, amely a megelőzésből, beavatkozásból és kompenzációs intézkedésekből áll, de ehhez sokkal pontosabb adatokra van szükség nemzeti, illetve európai szinten, el kell mondjam azt is, hogy nagyon jó tapasztalatokat láthatunk ezeken a területeken, tehát a prevenció, intervenció és kompenzáció területén. Ami a kihívás az az, hogy létrehozzunk konzisztens, koherens és átfogó politikákat, mert a korai lemorzsolódás egy nagyon összetett jelenség, és ezért egy átfogó megközelítést igényel. Nagyon sok együttműködésre van szükség, mobilizálni kell a legtöbb szerepvállalót, hogy célzott lépéseket lehessen tenni ezen jelenség ellen. Ebben a kontextusban üdvözöljük az Európai Parlament kezdeményezését, hogy egy véleményt formálnak erről a kérdésről, és természetesen várjuk az együttműködést önökkel, és rendelkezésre állunk ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Szavala úrnak. Összefüggésben a korai lemorzsolódás témájával az utolsó vita után, amit Vasilió asszonynal folytattunk, Vasilió asszony egy sajtótájékoztatót tartott akkor, amikor a közleményüket bemutatták, és az újságírókat megkérték arra, hogy nyilatkozzanak erről. Azt láthattuk, hogy egyáltalán nem vagyunk illetékesek, de azt elmondani az újságíróknak, hogy az Európai Bizottság egy ilyen közleményt kiadott, és hogy a parlament is foglalkozik ezzel, és hogy mi erről írunk egy véleményt, és hogy erről beszélünk, és hogy szeretnénk felhívni erre a figyelmet, és hogy viszonylag tevékenyek nem látunk ezen a területen, de amit, amit Biszkor, Hannibal, illetve Trüppel kollégák is elmondtak, ebből kitűnik azt, hogy rengeteg jó példa van, és hogy ezeket kicserélni nem lehet csak egy bárban, ehhez egy platformra van szükség, egy fórumra van szükség, és az Európai Unió rendelkezik ezzel a fórummal a különböző miniszterek találkozójakor. De még ezt az újságírók megértenék, volt, aki azt mondta, hogy oppak, asszony, ez semmi, semmi nincs emögött. Erre meg azt mondtam, hogy olyan sok minden van emögött, de először ezt végre kellene hajtania a tagállamoknak. Hogyha például nem tud, hogyha például nem ismerik ezt a brémai példát, szerintem ez egy csodálatos példa, vagy más példákat nem ismernek, akkor nincs meg egy tapasztalatuk, amelyekkel ők is tevékenyeké válhatnának. Tehát örülünk annak, hogy eh, az eh, Európai Bizottság eh, tett egy javaslatot erre, és valóban többletértéke van annak, hogy csak kicseréljük a jó gyakorlatokat. Hát el kell mondjam, hogy néha az újságírók nem is értik néha, hogy milyen értéke van a bizottság, illetve a parlament munkájának az oktatás, sport, kultúra területén. Nos, ennyi lett volna a végső szavam ezen témával kapcsolatban. Hannibal azt szeretném még valamit mondani? No, just, just, thank you. Csak szeretnék mindenkinek megköszönni minden megjegyzést, jegyeztem. Pontosan látszik, hogy milyen megol, megközelítést kell közelíteni. Legyünk tudatában a problémának. Az iskolai lemorzsolódás ö, valójában nagyon rossz helyzetben van. Rosszak a számok, a statisztikák. Ez egy szociális probléma az egyéniket is, egyéneket is érinti, de ez gazdasági kérdés is. Ö, mindenki megjegyzését jegyeztem a jelentéssel kapcsolatban, fogom feldolgozni, és ö, próbáljuk meg együtt javítani a helyzetet. Köszönöm szépen! A Június 15-én kapjuk meg a tervezetet, és július 14-én szavazunk. 15. pont, koordinátorok határozatnak jóváhagyása, hogyha nincsen ellenvetés, akkor egyetértenek. Igen, úgy látom, hatodik egyéb kérdések semmi, 17-es következő ülés időpontja, május 25, május 26 és ez az ülés vége. Köszönöm a tolmácsok munkáját. Korábban fejezzük be, mert Vasszilió asszony nem tudott eljönni közénk.